Rendben. 15 másodperc letelt. Ketten jelen, szavaztak erre. Akkor most 15 másodpercet adok azoknak, akik azt szeretnék, hogy folytassuk az eredeti formában a halasztás nélkül. Ah, okay, I need to... Akkor meg kell, hogy ismételjük a szavazást. Nagyon sajnálom, mindenki tudja, hogy nehéz. Kilenc ember szavazatára van szükség. Szeretném, eh, hogyha a hármon túl, akik most szavaztak, újra kezdenék még egyszer. Péter folyamatosan szavaz, úgyhogy kérem, hogy frissítse az oldalát. Sajnálom. Akkor kezdjük újra a szavazást. Legalább kilenc szavazatra van szükség ahhoz, akár mellette, akár ellene, de kilenc embernek kell szavaznia. Jó, akkor kezdjük újra először. Azok szavazzanak, akik szeretnék elhalasztani a szavazást. 15 másodperc kérem. The people that is in favor of... Tehát akik támogatják azt, hogy elhalasszuk a szavazást, most emeljék fel a számítógépen a kezüket. Okay. Rendben, köszönöm szépen. Ketten szavaztak, akkor kérek, hogy mindenki frissítse a képernyőjét, akkor most hét további embernek a szavazatára lenne szükségem. Kérem, 15 másodperc alatt szavazzanak azok, akik szeretnék folytatni, és szeretnének szavazni erről a beadványról que no hay quórum. Pregunta quién se abstiene. Eh, I'm so sorry, but... Nagyon sajnálom, de egyhangú a döntés. Két igen és két nem szavazat van. De nem értem, hogy miért csak négyen vagy öten, hal, öten hataznak, hiszen rengeteg nevet látok, akik szintén rácsatlakoztak az ülésünkre. Akkor még egyszer. Ráfáj kollega hall, hall engem. Jean-Paul, mert rá van csatlakozva a képernyő szerint, de nem tudom, hogy van-e valami gond. Fel tudná emelni a kezét a gépen keresztül? Virtuálisan? Um, look. Votamos eh, las, las speed votes. Okay. Como el voto final es mañana, okay. Okay, look, I'm going to do one thing. Uh, we... Kedves kollégák, nem vagyunk határozott képesek. Ma fogunk szavazni a módosítókról, az eredeti terv szerint, nem a mi problémánk a más sikszakbizottságok elnökei másképp döntöttek. Szeretnének ehhez a az állásfoglaláshoz ők is véleményt készíteni. Holnap lesz az zárószavazás, ezelőtt még lesz koordinátori ülés, és akkor majd még beszélünk erről a kérdésről, de az eredeti tervet kell követni. Tehát akkor ma mégiscsak szavaznunk kell az állásolásról. <clears throat> Ahogy azt terveztük. Tanto, queda aprobado el orden del día. De... Folytatom tehát spanyolul. Ezzel a napi rendet elfogadottnak tekintjük. 11 óra és 11 óra 30 között lesz egy kis szünet, hogy a tolmácsfülkéket a váltásnál mm, fertőtlenítsék, és aztán 11.30-kor kezdődik a koordinátori ülés. Az előző ülések mm, jegyzőkönyvét szeptember 3, szeptember 7 és szeptember 22 ezen ülések jegyzőkönyvét mindenkinek elvitattuk, hogyha nincs ellenvetése senkinek, akkor ezeket elfordottnak tekinthetjük. A következő napi rendi pontra tovább léphetünk. Angol, spanyol, német, görög, olasz, lengyel, francia, román és magyar nyelven elrendelkezésre tolmácsolása mai délelőtt során. A petíciós szakbizottság mm, titkárságán két új asszisztens szeretnék üdvözölni, Jeremy Follens és Marika Sulanko, akik a nyári szünetet követően csatlakoztak hozzánk, és szeretnék egyben búcsút venni Patricia van de Pértől, aki a Libe szakbizottsághoz távozik, illetve Piero Soave 30 évet dolgozott az Európai Parlamentnél, most nyugdíjba megy, rengeteget tett a petíciós bizottság és működésért, nagyon hiányozni fog nekünk. Köszönöm még egyszer Patricia Van de Pérnek a kiváló munkáját. Nem tudom eléggé megköszönni. Tehát köszönjük a távozóknak, és üdvözöljük az újakat. A 4-es, 5-ös és 6-os napirendi pontot együtt fogjuk kezelni. 2019-es Törökországgal kapcsolatos éves jelentéshez kapcsolódó módosítókról fogunk elsőként szavazni, utána pedig a Schengeni eh, rendszerrel kapcsolatos hozott intézkedések a COVID-19 válság alatt a második szavazásunk. A harmadik pedig a hajlék talansági arány az uniós tagállamokban, ezzel kapcsolatban egy állásfoglalásról fogunk szavazni. Az iVote rendszerrel, illetve a szavazó papírokkal egyaránt lehet szavazni. Először is ellenőrizzük, hogy szavazatképesek vagyunk-e, meg van-e a kórum. Kilencen kell, hogy jelen legyenek. Kérem, hogy emelje kérjen szót, vagy emelje fel a kezét az, aki jelen van virtuálisan. 5, 6, 7, 8, még egy valaki kell, hogy határozott képesek legyünk, még egy. enmiendas y por tanto pueden emitir su voto pues a partir de la papeleta o de, o de la... Úgy tűnik, hogy határozott képességünk megvan, így tehát az iPad-en az iVote rendszerrel, vagy a hagyományos módszerrel, tehát kitöltött szavazópapír, beszkennelve és e-mailben elküldve a titkárság címére. Mindkét módszer működik, egy órájuk van, hogy leadják a szavazataikat. Holnap pedig reggel 9-kor majd ismertetjük a szavazás eredményét. Ezen a ponton Törökországgal kapcsolatos témában szeretném megadni a szót az előadónak. Frag Kosz úrnak az egyszer frakció neveben. Közben a szavazást megnyitom, azzal a kiegészítéssel, hogy Papadakis úrtól érkezett egy, szeretne egy módosító indítani benyújtani, Papadakis úr. Szót kért, szóbeli módosítót szeretne ismertetni, parancsoljon Demetris Papadakis a szó. Mr. Papadakis, please press speak button. Yeah. Uh, thank you. És itt van velünk Papadakis úr. Elítéli azt, hogy október 8-án csütörtökön egy oldalon megnyitották városra zárt városát, és e tekintetben üdvözli az ENSZ BT nyilatkozatát, október 9-i pénteki nyilatkozatát, amelyben Varosa városának megnyitását elítélik, hiszen az ENSZ BT határozata az 550 és a 789-es NSBT határozatokra utalva. Hay alguien que se oponga a la enmienda del señor Papadakis? Van-e valaki, aki ezt a módosító indítványt elítéli, hogyha valakinek ellenvetése van, akkor az kezét most emelje fel virtuálisan. Péter jár még az előző témával kapcsolatban kért szót. Úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése. Akkor szavazásra bocsátjuk Papadakis úr szobrimódosítóját is, erre is egy óráig van, hogy erre is ráadják a szavazatukat. Tomi asszony szeretne Schengen témához hozzászólni? Ha jól látom. Parancsoljon. Janatum, az volt az érzésem, hogy erről vitát fogunk folytatni de hogyha nem alakult ki vita, akkor inkább nem lopom az időt, ezzel mellette fogok szavazni. Köszönjük szépen, Zsidanoka asszony. Schengennel kapcsolatban? Akkor Auken asszony esetleg? Látható és hallható vagyok? Nem látjuk, csak halljuk Auken asszonyt. Most már látjuk is. Itt van velünk Auken asszony. Hol tartunk a napi rendben, elnök asszony? Két perccel ezelőtt kapcsolódtam csak, és nem igazán tudom, hogy hol tartunk a napi rendben. Sajnálom, Auken asszony. Nem könnyű így virtuálisan levezetni. Én vagyok egyedül jelen a elnökként itt a teremben. Ez így nyilván teljesen más dinamikájú ez az ülés. Az elején próbáltam azt elmagyarázni, hogy a LIBE és az EMPL szakbizottságok elnökei szerettek volna az állásfoglalásunkhoz véleményt készíteni, tehát arról beszélgettünk az elején, hogy a szavazást halasztjuk el, tudjuk-e halasztani. De hát szavazni fogunk, az eredeti terv szerint. Frak úrnak próbáltam szót adni, de nem tudott kapcsolódni. Megnyitottam tehát végül a szavazást az eredeti tervek szerint, és most a hetes napirendi pontnál fogunk járni. Spanyolul folytatom. Tehát, 2000 per 78 per LK tanácsi irányelv végrehajtása, amely az UNCRPD keretében egy általános keretet fektet le a, fog, a munka, egyenlő elbánásmód a munkahelyen témájában. Papadakis úrnak adom meg a szót, hiszen az ő véleményéről beszélünk. más Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az együttműködést mindenkinek, aki ebben részt vett. Az ENSZ egyezménye a fogyatékossággal élő személyek jogairól elismeri azt, hogy ezek a személyek, és hát minden, a társadalom minden tagja számára kell biztosítani a megfelelő méltóságot, egyenlőséget, foglalkoztatáshoz való hozzáférést, ugyanazokat a jogokat. A szövegben kihangsúlyoztam annak a fontosságát, a jelentőségét, hogy a PETI szakbizottság ugye nagyon sok petíciót kap arról, hogy nem hajtják végre az egyenlő bánásmód elvét a fogyatékossággal élő személyek kapcsán, a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel, a munkakörülmények tekintetében. És ez nagyon sok gondot okoz ezeknek a személyeknek a mindennapokban. Valóban arról van szó, én is elítélem a következőket azt a tényt, hogy nagyon sok fogyatékossággal élő személy számos kihívással szembesül, és ez csökkenti a társadalom életében, a foglalkoztatásban való részvételt, ez elfogadhatatlan, ez a diszkrimináció. A fogyatékossággal élő emberek személyek számára biztosítani kell azt, hogy hatékonyan részt vehessenek a döntéshozatali folyamatokban, ahol is az ő jövőjükről születnek meg a döntések. Emellett még a következőt szeretném kihangsúlyozni. A fogyatékossággal élő nők, eh, lányok eh, még nagyobb kihívásokkal néznek szemben, hiszen otthon és eh, otthonon kívül is hátrányos megkülönböztetés őszi őket. Nagyon sokszor zaklatás, szexuális erőszak áldozatai, ezt is figyelembe kell venni. A fogyatékossággal élő gyermekek számára is biztosítani kell az összes emberi jogot, az alapvető alapvető szabadságjogokat az egyenlőség alapján, és figyelembe kell venni azt is, hogy milyen kötelezettségekkel, hogy teljesüljenek azon tagállamokban, akik elkötelezték magukat a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelmében számos nemzetközi egyezményben is. Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy az Európai Unió részt, részes fel fele a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménynek, az UNCRPD-nek, és ennek a 27. cikkében az EU felvállalja, hogy ez az egyezményben foglalt összes kötelezettségnek megfelel. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy segítsünk a fogyatékossággal élőknek a foglalkoztatás tekintetében, és ezt számos programmal fel kell venni. Különböző programok rendelkeznek, célkitűzései közé fel kell venni e, ezeket a szempontokat. Sokszor a fogyatékossággal élő e, személyek e, az egyenlőség hiányát elszenvedik a munkavilágában és egyáltalán a társadalomban. Figyelembe kell venni, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben, milyen problémáik vannak, és a különösen amikor együtt jár a fogyatékosság kérdése most a COVID járványjal ezért ki kell dolgozni egy 2020 utáni európai stratégiát, amit már figyelembe veszi a COVID járvány és annak hatásait is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Kósa úrnak. Okay, he's not connect, and I think so that uh, Mr. Duda... Nincs meg a kapcsolat, és azt hiszem, hogy Duda úrral sincs meg az internetes kapcsolat. Akkor Személyedő asszony következik. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a jelentést. A Renew az én frakcióm már foglalkozott ezekkel a kérdésekkel egy pozíciós anyagban, az, idén, az év elején készítettük el ezt, és az Európai Parlament is el kell, hogy mondjam, hogy nem foglalta be a fogyatékossággal élők problémáját a munkaerőpiaci kérdések köré. Sok mentális kárt szenvednek el a fogyatékossággal élők, ha nem dolgoznak, ha nincs meg a foglalkoztatásuk. További kutatásra van szükség, és tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok cseréjére ezzel kapcsolatban. A vállalatok ösztönzőket kell, hogy kapjanak, hogy foglalkoztassák a fogyatékossággal élőket, hogy akadálymentesítsék a munkahelyet, és inkluzívabb legyen a felvételi eljárás. Külön kell foglalkoznunk a fogyatékossággal élő nőkkel, akik különös hátrányos helyzetben vannak társadalmi-gazdasági szempontból a fogyatékossággal élő személyek jobban hozzá kell, hogy tudjanak férni az EU programokhoz, foglalkoztatási programokhoz, az Erasmus vagy a ifjúsági garancia programokhoz. A, jellemzően a nők vállalnak felelősséget a gyermekek és a fogyatékossággal élő eltartott személyek gondozásáért. Fel kell hívnunk a tagállamokat arra, hogy egy rugalmas szülői gondozási rendszer dolgozzanak ki túlmenően a ma rendelkezésre álló időhatárokon. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy igazi változások legyenek. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Aken asszonyi a szó. Nem kértem szót, mondja Auken asszony. Rendben van. Akkor Hederstrom asszony a szó. Szeretném ellenőrizni, hogy mindenki hall-e. Köszönöm szépen. Josephine Hederströmnek hívnak az Európai Bizottság foglalkoztatási főigazgatóságát képviselem a technikusoknak is köszönjük a munkát, hiszen nagy nehézségek ellenére kitűnően megszervezték ezt az ülést. Néhány pontra szeretném felhívni a figyelmet. Először néhány szót mondanék arról, hogy milyen munkát végez a bizottság a foglalkoztatási egyenlőség irányel végrehajtásával kapcsolatban, az akadálymentesítés és az Európai Unió fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos stratégiájának a kérdéséről. Egyetértünk azzal a véleményel, ami elhangzott, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára nagyobb a veszélye a kirekezésnek, a szegénységnek, a hátrányos megkülönböztetésnek, és tudjuk, hogy milyen nagy, elég nagy szakadék van a fogyatékossággal élők és a nem ilyen személyek fizetésének, bérének a különbségében. A munkaerőpiac nem elég inkluzív, nem tud alkalmazni különböző igényekkel, sajátos igényekkel rendelkező embereket. Ami a foglalkoztatás és az egyenlőségi irányelvet illeti, ez egy fontos része a jogszabályainknak, és a fogyatékosság kérdésével is foglalkozik, az ötödik cikkben pedig foglalkozik a méltányos átalakításnak, a reasonable accommodation a kérdésével is. Jelenleg azzal foglalkozunk, hogy elkészítsük a harmadik jelentést ennek az irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a 2000 21 eh, elejére el akarjuk eh, készíteni az új eh, stratégiát. Először is felmérjük azt, hogy mi a jelenlegi helyzet a két érintett irányelvel kapcsolatban. A bizottság elkészített ajánlásokat, és meghatározta azt is, hogy még milyen kihívásokra kell megfelelő választ találni. A méltányos átalakítás kérdése kapcsán 2019-ben és 2020-ban a bizottság növelte a tudatosságot különböző kampányok segítségével, és már szinte két éve folynak ezek. A cél a kampányoknak az, hogy az egyenlőség irányelv kellő képen végrehajtásra kerüljön. Számos tagállamban került sor kampányokra, és nagyon ígéretes programokat találtunk, amelyekből mindenki tanulhat hogyha erre van igény, akkor megadnék egy linket a chatroomban, ahol megtalálják ezeket az iránymutatásainkat és akkor így ezeket el tudják olvasni. Az iránymutatásokat szeptemberben tettük közzé. Ami az akadálymentesítés kérdését illeti, akadálymentes munkahelyekre van szükség, a méltányosan elvárható átalakítások keretein belül. És ezzel kapcsolatban a az akadálymentesítés irányelv kapcsán szeretnénk elérni azt, hogy számos termék és szolgáltatás álljon rendelkezésre, a sajátos igényekhez igazítva, és szeretnénk, hogyha ezt a irányelvet minden tagállam megfelelően átültetni és végrehajtaná. Végül a fogyaték lakossága jövők jogaival kapcsolatos stratégiáról még röviden. Itt is megadjuk egy linket a chatroomban, hogyha akarják. Kidolgoztunk egy úti tervet azzal kapcsolatban, hogy az új fogyatékossága élők jogaival kapcsolatos európai stratégia hát, hogyan fogjuk kidolgozni. 2021 első negyedévében várható, hogy ez elkészül, és november 12-ig lehet észrevételeket tenni ez a roadmaphez, az úti tervhez. Ez az egyik fontos tevékenységünk most. Az új európai stratégiában szeretnénk biztosítani a fogyatékossággal élő személyek eh, számára a társadalmi foglalkoztatási eh, inkluziót, a eh, jogaik, azonos jogoknak a biztosítását a számukra a konzultációs folyamat zajlik, tehát ez most folyamatban lévő munka. A foglalkoztatás a stratégia nagyon fontos része. A foglalkoztatás irányelv a foglalkoztatáspolitika számára legfontosabb elemeket sorolja fel. Az elnök asszony félbeszakítja. Héderström asszony, eh, ne haragudjon, de már így is eh, csúszásban vagyunk, és még több hozzászólást szeretnénk meghallgatni. Be tudná fejezni? Igen, eh, megpróbálom, azt hittem, hogy 10 percet kapok. Tehát linket, ahogyan mondta, láttam a legjobb gyakorlatokra vonatkozóan, megtalálják majd a chatroomban, ezt oda fel fogom tölteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most úgy látom, hogy Kósa úrval megteremtődött a kapcsolat, úgyhogy akkor szeretném neki megadni a szót. Jó napot mindenkinek! Remélem, hogy simán fog működni a kapcsolat. Nehezen csatlakoztam a mostani megbeszéléshez, de szerencsére sikerült hallanom az előző, elő, előző hozzászólókat. Ami nagyon fontos a véleménytervezet ez. A foglalkoztatás szakbizottságban én vagyok a néppárti árnyék jelentéstevője ennek, és ami fontos, hogy a petíciós szakbizottság megjelenítse azokat a problémákat, ahol a fogyatékossággal élő emberek diszkriminációt szenvednek el, elsősorban a munkahelyeken és a foglalkoztatás területén, és ez az irányelv kifejezetten a foglalkoztatásra koncentrál, és fontos, hogy ez a véleménytervezet igyekezzen ezen a területen kiemelni a legfontosabb problémákat. Ugyanakkor természetesen fontos a törekedni arra, hogy az élet többi területén is megjelenjen a diszkrimináció tilalma, mindannyian tudjuk, hogy a hogy több mint tíz évvel ezelőtt beterjesztett a bizottság által horizontális antidiszkriminációs irányelv tervezet, blokkolva van a tanácsban. Én már évek óta hangoztatom, hogy érdemes lenne gondolkozni azon, hogy ez a horizontális irányelv tervezett hogy ezt szétbontsuk egyes társadalmi csoportokra fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban az EU egyetlen egy tagállamában sincsen vita, hogy szükség van a diszkrimináció tilalmának megerősítésére. És talán hatékonyabb lenne, ha a bizottság megfontolná az álláspontját, és szétbontaná ezt a horizontális irányelv tervezetet, és benyújtaná egy kifejezetten a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos irányelv tervezetet, ami az, tehát a diszkrimináció tilalmát írja elő minden, az élet minden területén. Úgy gondolom, hogy az ENSZ egyezmény és a fogyatékossággal élő személyek jogáról szóló ENSZ egyezmény ezt az irányt erősíti. A véleménytervezet készítőinek gratulálok, és remélem, hogy jó véleményt sikerül majd megszavazni a végén, ami majd beépül a foglalkoztatási szakbizottság jelentésébe. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A módosítók határidejének benyújtási határideje 3 óra november 6-án, a szavazásra pedig a Peti Szakbizottságban decemberben kerül majd sor. A foglalkoztatási szakbizottságban a szavazás januárban lesz, még nem tudjuk a dátumot, és a plenárison való szavazásra pedig februárban kerül sor. Jó, akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat, ami a nyolcas napi rendi pont. A 0740 per 2019-es petíció, amit a Vida Segment az a, a Fehér Oroszországi, a Belarus atomerőművel kapcsolatos. 5 percre adom meg a szót a petíció benyújtójának, akit szívből köszöntök. Szakmakasz úr, kérem, nyomja meg a speak felszólalási gombot. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a lehetőséget. hogy a Fehér Oroszország Osztrovic részében épülő erőmű elleni petíciómat meghallgatják. Az Európai Unió erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az osztroveci területeket megvédjék. Mégis a marginális biztonsági fejlesztések nem javíthatják az a területen az alapvető nukleáris veszélyeztetettséget, különösen a biztonságos rotációt. A nukleáris atomerőmű az atomerőmű második blokkját 2022-re tervezik, és további blokkok is tervben vannak. Az EU állampolgárok életének és a szomszédos területek biztonságához a nem biztonságos nukleáris installációkat le kell állítani, és több európai országban, ahogy több európai országban is megtették az atomerőművekkel. A projekt gazdasági életképessége is természetesen fontos, hiszen ezzel kívánnak elektromos áramot importálni az Európai Unióba. Remélem azonban, hogy az Európai Unió határozottan tud majd állást foglalni a e kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Péter Járnak adom meg a szót a néppárt nevében. Sajnálom, elnézést Péter, ne haragudj. Elfeledkeztem a bizottságról. Hans Reynek adom meg a szót az Európai Bizottságtól, ő szól hozzá. Látjuk önt, de nem halljuk egyenlőre. Igen, köszönöm szépen, most hallanak, ugye elnök asszony? Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok és szólhatok. Hans Ryan-nek hívnak, az Energiaipari Főigazgatóságon belül osztályvezető vagyok, európai koordinációval, jogi ügyekkel és nemzetközi ügyekkel foglalkozom. Arra kértek, hogy tájékoztatást adjunk a petícióval kapcsolatban, és válaszoljunk a kérdésre. Először is azt kell hangsúlyozzam, hogy a bizottság teljes mértékben érti a petíció benyújtójának fenntartásait és más európai állampolgárok aggodalmát Osztroviccel kapcsolatban, amelyet a litván határ mentén akarnak építeni. Úgy gondolom, hogy meg kell ismételjük azt, hogy a Nukleáris Biztonsága Bizottság alapvető prioritása nem csak az EU-n belül, hanem globálisan is. A bizottság éppen ezért minden eszközt ami a rendelkezésére áll, felhasznál arra, hogy a legmagasabb biztonsági normákat tartsák be az országok, különösen a szomszédos országaink. Egy picit kitérnék arra, hogy a petíció benyújtása óta mit tettünk. Az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozói Csok csoport és a bizottság szakértői az e ensz 2018-as ajánlásainak végrehajtását nézték át. Ez az, az Osztrovici atomerőmű biztonságára vonatkozott. Ez szakértői csoport áttekintése volt tavaly augusztusban a Fehér Oroszország által kiadott stressztesztre vonatkozott. A bizottság és az EMSZREK mindent megtesz azért, hogy pozitívan tudjon Belarusszal együttműködni, és az áttekintő jelentést 2021 elején még a kereskedelmi üzembehelyezés megkezdése előtt meg tudják tenni. Ezt ugye 2021 februárjára tervezik Osztrovicban az első egység üzembe helyezésének ez a tervezett időpontja. Egy-két évvel később pedig ehhez a dátumhoz képest egy hét, egy-két évvel később további e, egységek megnyitását is tervezik. A nukleáris szabályozó a GAM és az EU szaké, a Belarus e, GAM és az EU szakértők együtt vizsgálták a, a jelentést, az európai országok szabályozóinak képviseletében, akik hetente tárgyalnak a belarusz nukleáris szabályozóval és megvizsgálják, hogy Belarus milyen mértékben követi a biztonsági javaslatokat, ajánlásokat. Az Osztrovici atomerőmű ez év decemberben kerül befejezésre, ez a terv. A belarusz fél véglegesíteni kívánja a jelentését, és fizikailag is megerősítse azokat az intézkedéseket, amelyek a stresszteszt ajánlásaiban szerepeltek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez kritikus része a a szakértői áttekintő rendszernek nagyon sok más harmadik országgal kapcsolatban is, a múltban már ezt elvégeztük. A bizottság emli, megerősíti azt, hogy az Entrex, a bizottság és az érintett szakértők 2018-as javaslatait kielégítően meg végre kell hajtani. Az atomerőmű a szolgáltatók és a nemzetközi szabályozók felügyeleti mellett való felelőssége. Végül pedig arról szeretnék beszámolni, hogy milyen együttműködést indítottunk nukleáris biztonság terén Belarusszal, és mit szeretnénk majd hivatalossá is tenni, mert úgy gondoljuk, hogy ennek kritikus jelentősége van. Az egyik együttműködési mechanizmus a nukleáris biztonsággal kapcsolatban az, hogy az ekori rendszerbe bevonjuk mielőbb a fehér orosz szerveket, ez EU szintű nukleáris információ cseréje. Montenegro, Norvégia, Svájc és az észak macedon köztársaság is aláírták ezt már. Technikai jellegű szemináriumokat tartunk az eljárásokról, a csatlakozási folyamatról. Az ekori ha Belarusia is csatlakozik, akkor lehetővé válik, hogy bármely eset vagy baleset esetében ha ö, mielőbb értesüljünk, és információcsere induljon meg valós időben a belarusz illetékes hatóságokkal. A bizottság hivatalosság kívánja tenni Belarus részvételét a, a monitoring adatok rendszeres cseréjét biztosító rendszerben is, annak érdekében, hogy megfelelő aktuális információt kapjunk. Most röviden a villamosenergia importról szeretnék szólni, és rámutatni arra, hogy Belarus Európai Uniós importokat a határ, határon átnyúlóan eh, Litvániával közösen szerez be. Az elmúlt néhány évben a három balti állam megállapodott abban, hogy 2020. augusztusában harmadik országok beszerzéséről közös felfogással fognak dönteni. Ezben figyelembe veszik azt, hogy a balti államok energiabiztonsága és az atomenergiai fenntartások is figyelembe vételre kerüljenek. A, az Osztrovici atomerőmű működésbe lépésével ez a közös megáll, felfogás, közös megközelítés meg fog szűnni, amennyire én tudom, a hírek, az információk alapján november 7-én. A balti államokkal való energia együttműködés a kontinentális hálózathoz is csatlakozik, és éppen ezért abszolút prioritás a bizottság számára az, hogy az Energiaunió céljai mindenképpen megvalósuljanak. A bizottság támogatja az ide vonatkozó fontos projekteket, közös érdekű projektekkel is, olyanokkal, amelyeket az Európai Bizottság jelentős pénzügyi támogatással is ösztönöz. Végül pedig hozzászólásomat azzal fejezném be, hogy biztosítsam a parlament tisztelt képviselőit és a petíció benyújtóját is. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett az irányban, hogy Belarusia Osztrovecben teljes mértékben betartsa a biztonsági előírásokat, mert ez a regionális és az EU állampolgárok, különösen a balti államokon élők biztonságát szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy tisztáztuk ezzel azokat a pontokat, amelyekre rákérdeztek. Köszönöm szépen. Péter Járnak adom meg a szót a néppárt nevében. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a petíció benyújtójának és a bizottságnak is. Nagyon is értem a petíció benyújtójának fenntartásait. Először is az a jelenség, hogy az Európai Unió ugye kelet felé is bővült, hagyományosan ezzel minden atomerővűvet folyamatosan leépítettek. Az ND, volt NDK-ban, Bulgáriában, és az Európai Unió külső határainál, Belarusnál most atomerőművek nőnek, nyílnak meg amely az európai nemzetközi biztonsági normáknak nem biztos, hogy megfelelnek. Aki ismeri a belarusz politikai feltételeket, az látja, hogy miért merülnek fel kétségek. Ha jól értettem a bizottság válaszát, akkor még tulajdonképpen rengeteg minden tárgya. Felírtam, hogy Belarusia korai, ha a korai figyelmeztetési rendszerrel rendszerhez kapcsolódik, akkor az jelentős előrelépést jelentene, de még, nincs, még nem csatlakozott. Úgyhogy a petíciót még nyitva kell hagyjuk, és valószínűleg Belarusia számára egyértelművé kell tenni, hogy az Európai Unió külső határán nem engedhetjük meg azt, hogy a biztonsági normáknak nem megfelelő atomerőmű nyíljon meg, átláthatóság, együttműködés. Ez a, ez a legfontosabb és az első lépés a bizalomépítéshez. Ha valaki partner, és a partner azt mondja, az egyik partner azt mondja, hogy ez biztonságos, a másik partner pedig ebben kételkedik, akkor eszmecserére, tárgyalásra van szükség. Persze, vannak olyan projektek, amit nehézkeznek tartunk, nemzetközi katasztrófákat próbáltunk előrejelezni, és a nemzetközi katasztrófák olyanok, hogy sok mindent nem lehet utólag helyreállítani. Tehát a bizottságtól a későbbiekben során sem szeretnénk majd egy újabb jelentést, akkor, amikor a tárgyalások a végére érnek, és értem a petíció benyújtójának logikáját, ha balesetek vannak, akkor nyilvánvalóan az a határoknál nem állnak meg. És természetesen lehet, hogy vannak talán a, olyan politikai viszonyok Belarusziához, amelyek javíthatók, és akkor ez is, a e terület is változik. Köszönjük szépen. Most a szocialista frakció nevében adom meg a szót következő hozzászólónknak. Maestre asszony, kérem nyomja meg a Speak gombot. Halljuk, de nem látjuk, asszony. Úgy tűnik, hogy nem tudom bekapcsolni a kamerát. Bal felső sarokban találja képviselő asszony a gombot. Sí, eh, espera un momento, Cristina, que les, les digo, porque a mí la semana pasada me pasó lo mismo. A mí la semana pasada me pasó lo mismo. Okay, perfect. Okay, perfect. Um, Cristina, um, me dice... Mm, a technikusunk azt mondja, hogy keresik a megoldást. Ugyanezt történt velem a múlt héten, hiába próbáltam, nem működött. Próbáljuk, menjünk tovább, Tom asszony. Következő hozzászóló. Um, the, the, the renew, I'm sorry, I said uh, Mrs. Tom, but it's Mr. Austrevicus. Tévedtem, nem Thomas van, hanem Austrevicius úr. Következik. Ki nem nyomja meg a speak gombot. Nem tudom, hallható vagyok-e. Igen, halljuk és látjuk. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ezt a fontos kérdést napirendre tűztük. Ez az atomerőmű Belarus atomerőmű tulajdonképpen egy időzített bomba, főként geopolitikai szempontból. Megfelelő nyilvános konzultáció lefolytatása után atomerőmű építése elképzelhető, ugyanakkor erre most egyáltalán nem került sor. Jó néhány helyszínt megvizsgáltak. Jó néhány furcsa incidens vette körül ezt a projektet. Az egész biztonsági kultúra nem létezik, vagy nem megfelelő figyelembe véve tehát a belorusz helyzetet, illetve a belorusz energia helyzetet, igazából nincs szüksége belorusznak több villamos energiára, ahogy azt megpróbálják beállítani Osztrovec kapcsán. Nincs egész egyszerűen szükségük erre a plusz villamos energiára export célból épült ez az erőmű, hogy az olcsó energiát eh, európai piacra exportálják. Ezért kell fontos, ezért olyan fontos, hogy ezzel a petícióval foglalkozzunk. A belorusz féltől semmiféle vállalás eh, nem érkezett ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon veszélyes atomerőmű, és minden áron meg akarják ezt valósítani. Éppen ezért kérem az európai intézményeket, hogy ezt az atomerőmű projektet nagyon szorosan Ráadásul, hogyha megépül, akkor semmiképpen sem szabad e, ebből az atomerőműből származó energiát vásárolni Európának. Az atomenergiai e, szabványainkat, normáinkat be kell tartani a belorusznak, éppen ezért politikai motiváltságú döntésekben nem szabad bele rohannunk, főként akkor, hogyha a vonatkozó normák teljesítésére semmiféle garanciát nem kapunk. Köszönöm. Perfect, thank you. Now I know that... Uh, azt hiszem, hogy Maestra asszony ismét itt van a vonalban, megadom neki a szót. És itt van velünk Krisztina. Gracias. Disculpen las dificultades técnicas. Elnézést a technikai hibákért, a nehézségekért. Elnök asszony, először is szeretnék köszöntet mondani a petíciót benyújtóknak, elengedhetetlen figyelembe venni az európai polgárok egészségét és biztonságát. Éppen ezért ezt a petíciót nem szabad lezárnunk, és az Európai Bizottságnak folytatnia kell a vizsgálódást. Azt hiszem, hogy ez megkérdőjelezhetetlen. Mr. Złotowski, please press speak button. Am I heard now? It's perfect. Látni, hallani? Kérdezi Zlotowski úr. Szép jó napot kívánok, elnök asszony. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Folytatom nyelvemen. Mi szeretnék csatlakozni azokhoz, akik szerint ez egész atomerőmű építése körül rengeteg kérdőjel merül fel. Eredetileg Moszkva építette, Moszkva finanszírozta. A jelenlegi geopolitikai kontextusban duplán veszélyes. Egy újabb példája ez annak, hogy hogyan kívánja magához láncolni mindenáron a körülötte lévő szomszédos országokat Moszkva. Ötven évig Oroszország fennhatóság alatt állt Belarus, már most is függ a Rusz az orosz földgáztól, az osztraveci atomerőmű egy újabb kapocs lesz Moszkva és mi között megpróbálja az atomenergia eszközével is magához kötni Belaruszt. Éppen ezért szeretnénk, hogy ez a petíció továbbra is nyitva maradjon. Köszönjük szépen. Tom asszony. Lehet hallani? Én is egyetértek azzal, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, és üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság ilyen kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy ez a párbeszéd továbbra is ilyen nyitott és, és működőképes maradjon. A politikai megközelítés, vagy a politikai motiváltság szerintem sehova sem vezetne. Ezt a petíciót pedig mindenképpen nyitva kell továbbra is tartanunk. Köszönjük szépen! Czernecki úr. Mr. Czernecki? Czernecki úr. Sajnos nem halljuk. Látjuk, de nem halljuk. Now is better? Perfect. Most jobb. Nem csak, hogy jobb, hanem tökéletes, Csernecki úr mondja az elnök. Tehát, kedves kollégák, most, hogy sikerült csatlakoznom önökhöz itt virtuálisan, el kell, hogy mondjam, hogy ez egy különösen nagy fontosságú petíció, hiszen arról beszélünk, hogy egy olyan atomerőmű van épülőben, illetve kerül megnyitásra pár napon belül, amelynek bármiféle problémája tragikus következményekkel járhat az Európai Unió állampolgárai számára. Csak az építése során már öten vesztették életüket. az építés során 70, 7 métert zuhant a, a, a reaktor magja. Közelebb van ez a hazámhoz, mint a Csernobili atomerőmű, ahol tudjuk, hogy hogyan végződtek a dolgok. Jó néhány szakértő szerint ez egy roppant veszélyes erőmű, amely egész egyszerűen nem teljesíti a biztonsági normákat, Voronezs mellett építettek Oroszországban egy hasonló elven működő erőművet, és a megnyitását követően a reaktor meghívásodását követően le is égett. Tehát láthatjuk, hogy rosszak az előjelek, milyen óriási kockázatot jelent ez az erőmű környezeti, illetve politikai aspektusból is, hiszen ez egy újabb lépés, amely Belaruszt Oroszországtól még függőbb helyzetbe hozza. Itt hát nincs másról szó, mint a moszkvai hatalmi, birodalmi politika újabb megjelenési formája ez, Éppen ezért teljes mértékben támogatjuk azt, hogy nyitva maradjon ez a petíció, mondhatom ezt a frakcióm nevében, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megnyíljon ez az atomerőmű. Köszönöm szépen, megadom a panaszosoknak a szót, kettő percet kapnak Pavilonis Fiamantas úrnak. Mr. Pavilonis, could you please press... Pavilonis úr, megnyomná a speak gombot? Köszönöm szépen. A litván parlament képviselője is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ők is leszögezték, hogy ez egy geopolitikai kérdés. Nem csak Oroszország, hanem Kína is támogatja egyébként ezt a projektet, sőt beruház ebbe a vállalkozásba. A cél nem az, hogy veszélybe hozzák az életünket, de ezért ez um, fele annyira közel van Berlinhez, mint Csernobil volt. A balti államok uh, erőfeszítéseket tesznek, uh, hogy uh, a nyugati energetikai rendszerhez csatlakozzanak, szinkronizálják a saját rendszerüket, Kína pedig arra törekszik, hogy alássa a mi gazdasági erőfeszítéseinket a zöld politika területén is. Mi szeretnénk a régióban már zöldíteni az új nemzedékek számára, Október 21-én megjelent egy közlemény, amiben csak egy megjegyzés vonatkozott az osztraveszi atomerőműre. Igazából semmit nem szólnak erről a nukleáris szörnyetegről, ami elkezd üzemelni. Közben a tüntetőket gyilkolnak Belarus utcáin. Lukasenka és Putyin november 10-én elind, útjára indítják ezt a tervet, és fel kér, kérni az Európai Tanácsot, az állam és kormányfőket, hogy talán a decemberi csúcs találkozón reagáljanak, mert eh, hogyha eh, mi nem adunk támogatást, akkor ki? Tudjuk, eh, hogy egy újabb agresszióról van szó. Remélem, hogy az Európai Parlament szolidaritásáról fog bizonyságot adni. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes petíció kapcsán megszólaló kollégának, köszönöm a bizottság képviselőjének, amit elmondott. Szeretném rögzíteni ezzel a javaslattal kapcsolatban, hogy a petíció nyitva marad, tovább vizsgáljuk. Az Európai Bizottság, ha azt még szeretne szólni, arra kérem, hogy inkább írásban jutass el hozzánk azt a véleményt, amit ma részben szóban is meghallottunk, meghallgattunk öntől, és kérem az Európai Bizottságot, hogy továbbra is minden tájékoztatást adjanak meg nekünk, hogyha a következő hónapokban tovább folytatják a munkájukat. Nem engedhetünk meg egy ilyen helyzetet eh, Belarusban, hiszen százszázalékos biztonságot kell garantálni a szomszédos eh, országoknak is. Az Európai Tanács elnökének fogok küldeni egy levelet, eh, amelyben kifejezésre juttatom, hogy milyen gondok merültek fel ezzel a petícióval kapcsolatban, és hogy Belarus jelenleg az osztrovici atomerőmű kapcsán milyen lépéseket tesz az elmúlt hónapokban az Európai Tanácsban is szó volt Belarusról. Azt hiszem, hogy most megfelelő a pillanat, hogy eh, ezzel a levéllel forduljunk az Európai Tanács elnökéhez a petíciós szakbizottság nevében, hogy ott is legyen világos az Európai Tanácsban, hogy mi az európai polgárok véleménye, és kérjük, hogy az Európai Tanács is tájékoztasson minket arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy garantálni lehessen a biztonságot, és meg lehessen védeni minden európait. Köszönöm szépen! Következő napi rendi pont igazából öt petíciót fogunk egy csokorba. Carlos Cidad, a 2013-0971-es petíció, az olyállai víztározóval kapcsolatos petíciója. Hát, az Európai Unió beavatkozását kéri a petíció benyújt a benyújtója, miután eh, a eh, lindán eh, szennyezés megnőtt az ivóvízben, Adolfo Barena Salcez nyújtott be egy petíciót ezzel kapcsolatban 2184 per 2014, azután Samuel Martin Sosa 0694 per 2017 számú petíciót, és Pedro Alfonso Cardala is eh, benyújtott egy eh, petíciót ugyancsak a eh, Lindán szennyezés témakörében. A petíció, az öt petíció benyújtói közül hárman kapnak szólási lehetőséget 5-5 percben, de kérem tartsák be a hozzászólási időt ez a tolmácsolás szempontjából is fontos. Talán inkább jobb lenne, ha csak négy percet beszélnének, mert fél óra múlva megszűnik a tolmácsolás, tehát eh, akkor eh, személyenként négy eh, percet kapnak, utána meghallgatjuk az Európai Bizottság képviselőjét, majd a résztvevők is kapnak szólási lehetőséget. Mindenkit kérek, hogy tartsa be ezt a hozzászólási időkeretet. Először Szidát úri a szó, négy percben parancsoljon. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a meghívásért, és köszönöm, hogy közvetlenül is magyarázatot adhatok egy olyan kérdésre, amelyel a spanyol hatóságok is próbálkoztak, hogy megmagyarázzák a jelenséget. De um, a petícióban látják, hogy már 2013-ban nyújtottam be ezt a petíciót, Carlos Alonso Szidádnak hívnak, az ekologista CISUA mozgalom, környezetvédő mozgalom tagja vagyok, és az ekologista in action aktivistája vagyok. Azt hittem, hogy 8 percet is kaphatok, mert tulajdonképpen még egy másik kollega nevében is beszélek. Nem, mondja az elnök asszony, nem. Hárman szólnak hozzá, mindenki négy percet kap, és hogyha a végén még marad időnk, akkor egy percet vagy másfél percet kaphat, hogy lezárja a mondandóját. Rendben van. A HCH és a Lindán káros anyagok, szerves anyagok, a mezőgazdaságban használják ezeket szerekben, és bár 1979 óta veszélyes anyagnak számít, 2008 óta egyáltalán nem lehet alkalmazni a HCH-t és a lindánt. Rákutatók azt gondolják, hogy ez egy karcinogén anyag, emellett egy toxikus anyag is, ami nagyon nehezen tűnik el a környezetből, és az emberek szervezetébe kerül be, ott, ott feldúsulhat. A lindán is egy nagyon perzisztens és nagyon nehezen lebomló anyag. A környezetbe hogyan kerülhet. Éppen két helyzetet képzelhetünk el, vagy peszticidként, növényvédőszerként alkalmazák a e, mezőgazdaságban, de van e, egy diffúz terjedési e, mód is, és a hulladék lerakókból szivároghat be a vízbe, a talajvízbe is ez az anyag. Aragon tartományt, Barakaldot, Cestaót érinti ez a probléma, de nem korlátozhatjuk ezt spanyol problémának, hanem itt európai koordinált fellépésre van szüksége. Még ma is láthatjuk a következményeit ennek a szennyezésnek. A 2017 per 0694-es petíció a Lindán által okozott szennyezéssel foglalkozik. A tilalom után évekkel is még azt tapasztaljuk, hogy a spanyol folyók vízgyűjtő területén még mindig számos esetben lehet detektálni a Lindánt, és ez nem csak Spanyolországot érinti ez a szennyezés, hanem még Portugáliát is a e, ivóvízben is találtak lindánt. Hát mit jelent ez? Az Európai Uniónak van az ivóvízről szóló irányelve, vízkeret irányelve, ez meghatároz a HCH-val kapcsolatos határértékeket is. A, ezt az irányelvet ugyan alkalmazzák, de a lindánt e, csak egyfajta más peszticiddel eh, együtt eh, veszik eh, figyelembe. A mi petíciónkban kiemeltük azt, hogy ugye a Lindánt, amikor miután betiltották, hamar eltűnt a környezetből, és ezért az ivóvízben kis mennyiségben van csak jelen. De hát az ivóvíznél nagyon nagy óvatosságra van szükség, ugyanúgy, mint az emberi fogyasztás során felhasznált víz más eseteire is. Az Európai Unió számos intézkedésre tesz annak érdekében, hogy a vízben kimutatható növényvédőszerek felső határát meghatározza, és különösen a Lindán kapcsán fontos az, az ilyen határérték. Szeretnénk fel hívni az Európai Parlamentet is arra, hogy mennyire fontos lenne a szükséges intézkedések meghozatal. annak érdekében, hogy a Linnánál kapcsolatos küszöbértékeket be lehessen tartani. Az unió intézkedései kapcsán felvetődik az, hogy mennyi időre van szükség, amíg egy intézkedést valóban érvényesíteni lehet. Itt nem elég gyorsan történnek az intézkedések. Hatékony cselekvési tervekre van szükség, ezért mi azt kérjük, hogy ez a petíció maradjon nyitva, a többi hasonló petícióval együtt, ami a nemzeti és helyi intézkedéseket illeti, szeretnénk megőrizni a törvényességet, az érvényes jogszabályok betartását, és egy végleges megoldást kell találni. A 2013 es 0971-es petíció kapcsán, tehát azt kérem, hogy ez maradjon nyitva, ez a petíció. Az elnök kéri a hozzászólót, hogy fejezze be lassan. Ugye ebben a petícióban a víz, egy víztározóról, az Oyela Lisz tárolóról van szó. Itt a, ebből a víztárolóból történt meg a víz felt vétel, és a környéki folyókban ki lehetett mutatni a HCH-t és a lindánt. A HCH egy tartósan káros anyag, ennek el kell tűnnie a vizeinkből és az életünkből, a környezetből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Adolfo Barena Salces kapszót most szintén négy percben. Verena úr, kérem nyomja meg a speak gombot. Igen, már elmondtuk egy korábbi meghívás alkalmával, ugye most negyedszerre vagyok itt, hogy az anyag sok éve az Európai Unióban betiltott anyag, nem használható, és mégis 25 tonna maradvány anyag van, a vizeket, a talajt szennyezi, a vizek minőségét, az emberek életét rontja. A Szalinegoi, Szalinego továbbra is gyártotta 94-ig, összesen 19 évig ezt a gyomírtószert. Azóta nagyon sötét gyakorlatok adódtak, nem volt igazából ellen, hatósági ellenőrzés, ami oda vezetett, hogy óriási szennyeződési probléma keletkezett a környezet és az emberek számára. A vállalat különböző hulladékokat helyezett el, nem lehet tudni, hogy ezek az, az elhelyezett telepek hol vannak. Az adatok, amihez hozzáférhetünk, azt mutatják, hogy a, az a zóna, ahol a vállalat működött, különböző mennyiségben tartalmaz, tartalmazza ezt a káros anyagot. A tározótó kapacitásának csak 25%-át használja, és ez is azt mutatja, hogy rendkívül szennyezett. Óriási egészségügyi és környezeti katasztrófa van, tehát a Diego csoport folyóba a Rio, az EPO folyónak a legfontosabb mellékfolyójába közvetlenül folynak bele ezek a szennyezőanyagok, ez a folyó pedig eh, a a tengerbe, tehát közvetlenül az EPO folyónak a vízgyűjtő területét szennyezi. Óriási lakossági létszám is van ezen a területen. A maradványanyagok jelentős része ö, folyékony formában, APL formában is megjelennek. Egy liter ilyen szennyezett víz, egy milliárd liter természetes vizet szennyez, képes megszennyezni. Rendkívül mérgezők tehát ezek az anyagok, a tengerbe is bejuthatnak, és egyszerűen nem látni, hogy melyek azok a területek, ahol már hattak. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a lindán maradványok organi- és az organikus kapcsolat vegyületek belélegezhetőek, és élelmiszerrel, vízzel le is lehet nyelni. Irritálják a központi idegrendszert is, és a hosszú távú hatás a májra, vérre lehet negatív hatása. karcinogén, mutagén anyag a vérösszetételt zavarja, hormonzavart okoz, ami azt jelenti, hogy rendkívül nehéz lesz az anyagot a, a az anyagcserével kitisztítani. Különböző adatokat, kockázatokat áll, ról összeállítottunk egy anyagot, az emberi egészség, a környezet számára veszélyes hatásokról. Reméljük, köszönünk, hogy együttműködnek, és reméljük, hogy pozitív megoldásra jutunk. Ha gondolják, nyugodtan látogassanak el hozzánk, hogy a most kapott információkról személyesen is meggyőződjenek. Arra kérek mindenkit, hogy vigyük tovább a munkát, kár lenne, hogyha az eddigi munka kárba vészne, rendkívüli rendkívül kártékony maradvány anyagok vannak, nem lehet pontszerűen itt-ott próbálkozni megoldással, pontosan azért, mert gyorsan kell cselekednünk. Átfogó az elnök asszony közbevág. Eh, Baréna úr, kérem, zárja, fejezze be a hozzászólását. Így van, mindjárt befejezem. Szükség van tehát eszközökre arra, hogy a spanyol kormányt megsegítsük. Eh, az együttműködés eh, azt is jelenti, hogy forrásokat kell biztosítani, hogy megoldást találjunk az igen komplex nehéz helyzetre. A biomonitoringra is szükség van, csak így lehet az emberek számára a jelentkező problémákat és kihívásokat is meghatározni. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. A következő petíció Petro Alfonso Campo Cadala. Önt is üdvözöljük. Ön is négy percet kap. Le vemos, pero no le oímos. Látjuk önt, de nem halljuk még, Kadala úr. És most? Működik most? Így van, most halljuk ki, most halljuk, de nem látjuk, tehát a fordítottja van. Mind a kettőre szükség lenne a tolmácsoláshoz. Most viszont minden működik, négy perce van. Azt szeretném kérni, Alfonso úr, nem tudom, hogy hall -e engem, akkor kérem, most mind a hang, mind a kép megérkezett. Köszönjük. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Köszönöm, hogy szólhatok. Aborenyó, Aborenna lakosainak a nevében 1990 és 97 között a, az Esquerda vállalatnak a termelése mintegy 1000 tonna anyag maradványt hagyott hátra. A 2000-es évek óta az a lindán anyag betiltott anyag, de mégis a, a maradvány állomány ott maradt, egy játszóteret építettek a területen, amit egyszerűen Lindán Parknak nevezünk. Az utani emelt épületeket igyekszenek védeni, bár abszolút hiányos volt az építés során a védekezés. Két iskola, egy óvoda, egy középfokú iskola, egy szakiskola, egy idősek otthona, egy külön iskola fogyatékossággal élők számára van ezen a területen, és a maradványanyagokat arra használták, hogy feltöltsék a területek, utakat javítottak, sőt ösztönözték is a hatóságokat, hogy ezt hogy ezeket az anyagokat használják, a vállalat egyszerűen meg akart szabadulni ettől. A folyó és minden egyéb vízforrás károsult, szennyeződött. A folyó az Atlanti óceánban folyik, természetes határt jelent Spanyolország és Portugália között, amely a, a vízgyűjtő terület szennyeződik, ami azt is jelenti, hogy a vizek, a tenger és a szomszédos országok vizei is szennyeződnek. A lakosok mobilizálták, mobilizálódtak, mert tudták, hogy, hogy veszélyes ilyen mérgezett talajon élni, ahova természetesen zöldségeket is próbáltak termeszteni, meg hát a víz is ezekből a területekről az itteni kutakból érkezik, amelyek szintén szennyezettek voltak. Megpróbálták természetesen elhallgatni, mi minden történik itt a galiciai területekre, mégis tanulmányok vonatkoztak, tervek, a, a megtisztításhoz. Vannak különböző jegyzőkönyvek és a tervezési szavakról. A a szennyezés tervezésének szakaszáról, de nagyon eh, eh, kevés védelmi eh, intézkedést hoztak. A Lindán Parknál például, például semmit nem tettek. Egyszerűen elhanyagolták a területet, az egészséget és a környezet védelmét. A Lindára vonatkozóan különböző szabályozások születtek, de igazából semmi nem történt. 2017 során építési munkánál újra felmerült, láthatóvá vált a probléma, Lindán maradványokra buktak, amely a vizet is szennyezte, és óriá, rendkívüli hatással volt a környék lakosságára. A hatóságok reagáltak, egyszerűen nem lehetett már tovább hallgatniuk és eltusolni ezt a kérdést. Vizsgálták a, a kutak vizét, és megállapították, hogy lindán tartalmú különböző tervet dolgoztak ki a lakosság számára. Először a tanácsnál különböző meghallgatások voltak az ombudsmannal, és ígéregetések, vádaskodások jelentek meg a hatóságok között, de senki nem vállalja a felelősséget. Mindenki egyszerűen azt reméli, hogy majd az idő megoldja, és megint a homályba tűnik ez a kérdés. 2020-ra próbáljuk végre a megoldást megtalálni. Meg kell tudnunk, hogy a hatóságok hogyan kívánnak védeni minket. Ez egy rendkívül veszélyes anyag. A, a szennyezés elhárizására vannak anyagok, új technológiákat próbálunk az Európai Unióval is kidolgozni volt, erre vonatkozóan a e hónap 18-án egy ülés. Szeretnénk, hogyha az önök szakbizottsága is a védelméről biztosítana minket, szeretnénk, hogyha napirenden marad ez a kérdés, és a károkat újra jóvá lehet tenni, hiszen rendkívül sok családot érint. Azzal, hogy a hatóságok semmit nem tesznek, az önök segítségét kellett, hogy igénybe vegyük. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon rosszul állunk sajnos az idővel. 15 percünk van 11-ig. 11 után nincs tolmásolás, akkor mindent angolul kell majd beszélnünk, és lehet, hogy van olyan, aki ezt nem tudja megtenni, rendkívüli mértékben bonyolítja majd mindez a dolgot. Éppen ezért, a, és a COVID miatt is a két óránként fertőtlenítés van, az egészségügyi szolgálat előírja, tehát mindenképpen 11-kor el kell hagyjuk a termet a fertőtlenítés miatt. Ezért izgat engem annyira az idő, és Lászavel úrnak adom meg a szót. Ezen a ponton megadom tehát az Európai Bizottságnak. Eredetileg 10 percet szántunk volna nekik, de hát ugye elszaladtunk az időkére, megpróbálják 5 percben összefoglalni. Kérem nyomja meg a speak gombot. Claudio Latabá vagyok, a Környezetvédelmi Főigazgatóságban az illetékes szakbizottság, eh, eh, illetve az illetékes eh, osztály vezetője vagyok. Mi is természetesen szeretnénk megoldást találni erre. Európa szerte égető probléma ez, de ez különösen igaz Spanyolországban 5 petíció érkezett 2013 óta, egy Baszkföld, egy Aragon, egy Galícia és kettő egész Spanyolországra vonatkozóan. Való igaz, hogy az ivóvíz szennyezettsége, illetve általában a vízszennyezettsége, illetve a levegőszennyezés problémája legális, illegális szemétlerakók, különböző gyárak, illetve más forrásból származó mm, szennyeződések miatt. Szorít az idő, ezért röviden szólnék a jogalapról, a másztán pedig a finanszírozásról az Európai Unió által nyújtott segítség kérdésében. A jogalap ügyében van ugye egy ivóvíz irányelv, amely életben van Európában. Spanyolországban jó néhány helyen találtak ilyen szennyeződést ivóvízben. Ezt többször felvetettük um, a spanyol hatóságokkal, Fekértük, felszólítottuk a spanyol hatóságokat arra, hogy tegyenek valamit uh, annak érdekében, hogy uh, a víz szennyezettsége minél hamarabb csökkenjen. A lindán uh, használatát próbálják korlátozni. Az Európai Bizottság nem talált bizonyítékot arra, hogy a vízkeret irányelvet megszegte volna Spanyolország. Ugyanakkor a vízgyűjtő területek kezelésével kapcsolatban több olyan javaslatot is tettünk, amely javíthatna a helyzeten. a célok elérés érdekében Spanyolország több mindent is tehetne, például a finanszírozási forrásokat be, jobban beazonosíthatnák, a határidők alól nyújtott kivételek esetében szigorúbb szabályokat kellene alkalmazni, illetve Spanyolországnak szorosabban figyelemmel kellene követni a, a legveszélyesebb anyagok szintjének alakulását a vízben, különös tekintettel a Lindára. Tehát a jogszabály megsértésére nem találtunk bizonyítékot, ugyanakkor több ponton is lehetne javítani a vízirányelv, keretirányelv alkalmazásán. A 8 éve blokkolja egy kisebbség a tanácsban a földszennyezettségre vonatkozó szabály elfogadását, ezért egy régi 2007 előtti szabály vonatkozik csak. Éppen ezért a e tekintetben nincs igazán jogalap arra, hogy fellépjen az Európai Bizottság a biodiverzitási stratégia keretében, illetve a Green Deal keretében a talajszennyezettség kapcsán közvetve fel tudunk lépni, hogyha a talajban szennyező anyagot terülünk, illetve 2000 21-ben a zéro szennyezés stratégiai is életbe lép, tehát úgy érezzük, hogy a talajszennyezettség csökkentésére azért mégiscsak vannak közvetlen módszereink Európában. Lássuk most a projektet, illetve hogy milyen segítséget tudunk nyújtani. A regionális fejlesztési alap elsősorban alkalmas erre, 2014 óta egy live projekt is folyik az Európai Parlament Lindán ügyben egy tanulmányt is készítetett. A Lindán szennyezettség a partnerti vizekben, illetve az ivóvízbázisban szintén egy vizsgálattárgyát képezte egy Interreg projekt, egy Lindán net nevű projekt keretében a bevált gyakorlatok cseréjét segíti elő. Az Európai Bizottság kb. 2 millió Európa, euróval támogatta Aragon és Galicia is használja ugyanezt a rendszert, amely beazonosítja és megpróbálja a lehető legjobb megoldást megtalálni a szennyezett vizek remediációjára. Végül nem utolsó sorban 2020-ban volt egy live projekt, a Propact, amely e, nem Spanyolországban, hanem Lengyelországban és Csehországban vizsgálta ugyanezt a problémát. Tehát a támogatás, segítségnyújtás tekintetében az Európai Unió egyértelmű, hogy mennyire komolyan veszi ezt a kérdést, éppen azért, hogy azok az intézkedések, amelyekről a spanyol hatóságú döntöttek, megfelelően minél hamarabb meghozzák a várt eredményeket. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now... Köszönjük szépen, most pedig egy percet adok minden képviselőnek csak. A néppárt kezdi. Hát ben Huber úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném a petíció benyújtóinak is megköszönni azt, hogy évek óta ilyen lelkesen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Mi is küzdünk az utólagos hatásokkal, ezen káros anyagok hatásaival. Fontos, hogy a megfelelő intézkedések megszülessenek. Köszönöm a bizottságnak azt is, hogy felvázolta nekünk, milyen intézkedések történtek eddig, milyen projekteket hajtottak végre eddig az Európai Unió támogatásával. Több ilyen LIFE projekt is megvalósult, tovább kell ezen dolgozni. Fontosnak tartom azt is, hogy a nemzeti hatóságok együttműködjenek eh, Spanyolországban az EU támogatásával, ahogyan nagyon helyesen eh, megfogalmaztam, itt eh, minden polgár érdekét képviseljük, hogy meg kell akadályoznunk, hogy elszennyeződjön az ivóvíz. Ezért nagyon helyes, hogy vannak irányelvek, például a vízkeret irányelv, az ivóvízről szóló irányelv, ezeket be kell tartani és nem szabad viszont a bizonytalanságot tovább fokozni. Nagyon köszönöm még egyszer a több éves erőfeszítéseket, és örülök, hogyha tovább is foglalkozhatunk ezzel a témával. Now has the floor la señora Maestri. Köszönjük szépen. A szocialista frakció nevében Meistrem asszony kap szót, parancsoljon. Otra vez, te, te vemos, pero no te oímos, Cristina. Cristina, próbáljuk akkor meg, látunk, de nem hallunk. Si te parece, le doy paso al señor Wayne. Ebben az esetben sajnos ugornunk kell a zöldek nevében Vécz majd visszatérünk rád. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A Linden ügyben látjuk, hogy pontosan mennyire fontos az arra odafigyelni, hogy az Európai Unióban milyen növényvédőszereket használnak fel. Még most is harcolunk a korábban felhasznált lindán tartalmú növényvédőszerek a hatás ellen. A nikotinoidok hasonló problémát problémával állítanak majd bennünket szembe. Az Európai Bizottsághoz fordulva cégek illegálisan raknak le lindánt, illetve illegális szemétlerakókat létesítenek mások is, ezeket kellene megtisztítani, hiszen innen kerül rengeteg minden az ivóvíz bázisba. Hogyan én, én általában támogatom a szigorú környezetvédelmi szabályokat, a élővizek, folyók és tavak lindán tartalmára vonatkozó szabályok egyáltalán nem világosak, és hát Spanyolországban több ilyen hát, szennyezett víz is található. Az élelmiszerekben található lindán tartalom, a tej, a hús, a méztermékek esetében fontos lenne kizárni, vizsgálni és kizárni azt, hogy minden szennyezett élelmiszerek jussanak a polcokra az emberekhez. Köszönjük szépen! Megadom a maradék képviselőnek a szót, aztán pedig az Európai Bizottságnak válaszadásra adunk lehetőséget. Csárnecki úr az ECR frakció nevében következik. Dzień dobry, witam. E, jestem... Köszönöm szépen. Én támogatom azt, hogy ez a petíció ezt a petíciót továbbra is tartsuk nyitva, dolgozzunk még ezen a témán. Nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre. Lengyel képviselőként én is e, tapasztaltam ha, e, hasonló problémákkal találkoztam. A balti tenger mélyén is található Linden, vegyi fegyvereket a szovjet hadsereg második világháború után vegyi fegyvereket a Balti-tenger besülyeztett el, éppen ezért ott is fejfájást okoz ez a linden szennyezés. Úgyhogy együtt érzek a petíció benyújtóival. 40 ezer embert érint. És több spanyol régióban is problémát okoz, éppen ezért gyors reakciót várunk a madridi központi kormánytól, illetve az Európai Bizottságtól egyaránt. Nagyon hasznos lenne, ezt várják ugyanis az Európai Bizottságtól. Köszönjük szépen Csarnecki úrnak. Próbáljuk meg még egyszer Krisztina Maestrét. Hát, ha most működik a hang. Köszönöm szépen, elnök asszony a türelmét. Először is szeretnék köszönetet mondani. A fontos volt, hogy a probléma kiterjedtségét, nagyságát, súlyosságát megértsük. Nem egyszerű kérdésről van szó. És az érintett autonóm spanyol kormányok nem tudják saját maguk megoldani ezt a problémát. Ez óriási pénzügyi terhet róna rájuk, éppen ezért nagyobb, magasabb szintű együttműködésre van szükség az ENVI szakbizottságot is be kellene vonni. Tehát nem csak nyitva kell hagyni ezt, hanem be is kellene vonni az környezetvédelmi szakbizottságot, mert ez roppant aggasztó és rengeteg embert érintő kérdés. Köszönjük Régo asszonynak, adjuk meg a szót. Mm, köszönöm szépen. Először is köszönöm a Mindenekről szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak a munkát. Nagyon nagy szükség van ezekre a petíciókra. Egy kérdésre szeretnék most koncentrálni. Botrányosnak tartom azt, hogy a bizottságtól azt hallottuk, hogy nagyon régóta fennáll már ez a probléma, ez a nagyon jelentős probléma. A bizottságnak szerintem sokkal aktívabban kellene fellépnie. Azután azt is hallottuk, hogy van egyrészt a víz keret irányelv, de az is világos volt, a petíció benyújtótól hallottuk, hogy újra és újra újabb szennyeződésekre került sor, szennyezésekre került sor. És ez nem csak a környezetről, hanem az emberi egészségről is szó van vannak jogszabályok, és be kell vonni nyilván az ügybe az Európai Bizottságot, hiszen a bizottság tehet jogalkotási javaslatot, akár a talajra vonatkozóan is, de mindenképp mindenképpen a környezetvédelmek kapcsolatos felügyelet ki kell, hogy terjedjen arra, hogy az irányelveket végrehajtsák. Itt nagyobb aktivitásra van szükség, támogatjuk a követelményeket, amiket támasztottak a petíció benyújtói, és valóban a lindán szennyezésről egész Európában szükség lenne, hogy egy képet tudjunk kialakítani. Köszönöm szépen, most még Milán Mon kap szót néppárt képviseletében. Miriam Monur kép. Milan Monur parancsoljon, most látjuk is, halljuk is. Tökéletes. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a petíció benyújtóinak is, hogy rámutattak egy olyan problémára, amely jelentkezik Spanyolországban, Lengyelországban, más országban is. A Lindán kérdésével foglalkozik az Európai Bizottság. Én magam 2018-ban részt vettem ebben. Szociáldemokrata és néppárti kollégákkal együtt részt vettünk egy pilot projektben, 1,4 millió eurós támogatás kapott ez a projekt ez a kísérleti projekt lényegében arról szólt, hogy az Európai Bizottság készítsen el egy leltárt arról, hogy mi a helyzet a lindán szennyeződésekkel az Európai Unióban. Ezen kísérleti projekt kapcsán, azután a lindánnal kapcsolatban a különböző régióknak lehet tanácsokat adni. Különösen Galícia tartomány volt érintett, itt nagyon sok volt az aggály, és ezért különböző fellépésekre került sor olyan területeken, amelyek potenci- ahol feláll, fennállt a szennyeződés veszélye. A petíciót megvizsgáltuk, 2018-ban azt tapasztaltuk, hogy voltak példák szennyezésre, és különböző intézkedések születtek. A Lindán kapcsán megvalósult projekt, egy nagyon ambiciózus projekt, és fontos, hogy Galicia tartomány vezetői is ellenőrzés alá tartsák ezt a kérdést. A Rindának kapcsolatos szennyezést vizsgáló terveket fel kell venni az új Green Deal-be, a zöld megállapodásba, hogy a bizottság is mindezeket figyelembe tudja venni. Köszönöm szépen, Garcia Muñoz asszony kap még szót az SND képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a petíció benyújtóinak a munkát, azt, hogy benyújtották ezeket a petíciókat. Én Aragon tartományban élek, és tisztában vagyok azzal, hogy a hatóságaink milyen intézkedéseket tettek. Az EPRON vízgyűjtő területén ez a legnagyobb környezeti probléma. Számos tanulmány készült, 2016-ban elkészült egy átfogó stratégiai terv a Lindán elleni küzdelem kapcsán. Egy 500 millióra besülik a költségét a szanálásnak ebben az egész régióban a vízminőséget a Gálygó eh, folyó eh, környezetében vizsgálni kell, eh, biztosítani kell az ivóvíz tisztaságát, és más országokkal fontos lenne együttműködni, komplex megoldásokat kellene megtalálni. Aragonban már 56 ezer eurót adtunk ki, 60% ennek a pénznek az Európai Unióból érkezett. Azt szeretném, hogyha a kutatás, az innováció révén gyors megoldásokat lehetne találni, és remélem, hogy a Európai Unió segít minket ebben a küzdelemben. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen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 Y, y, nada más, insistir en que la Junta lo conocía antes de 2017 y por lo tanto ahora no vamos a permitir que se vuelva a silenciar y a tapar este gran problema. Gracias. Muchísimas gracias a los peticionarios. I'm going to speak now in Spanish because all the petitioners are from Spain and um, I think that they have to know in Spanish what is the decision of the chair of this petty committee.